mit akarunk, mit érjen el Európa. Hova ruházzunk be, illetve hol lehet segíteni az olaszok mindennapi életét, illetve az európai állampolgárokat. Ezért a bizottság egy friss, modern és kiegyensúlyozott költségvetést, költségvetést tervezetet nyújtott be a jövőre vonatkozóan, amely olyan kérdésekre összpontosít, amelyek leginkább számítanak az állampolgárok számára. Például háromszorosára növesz, növelte a biztonsági kérdésekre folyósított összegeket, mint egy 3 milliárd euróra, illetve egy rugalmasabb és nagyobb költségvetést folyosít a külső fellépésekre, és így segíti a szomszédos országokat. Ezek nagyon fontos lépések, nagyon fontos Olaszország számára, amely óriási felelősséget vállalt ezeken a területeken. Ezen kívül a gazdaságunkat versenyképesebbé kívánjuk tenni innovatívabbá, illetve produktívabbá. 50%-kal nő a kutatásra és innovációra szánt összeg, illetve a 9 milliárdos digitális költségvetés, amely segít e Olaszországnak a digitális átállásban. A jövőbe való beruházás tartalmazza az emberi tőkébe való beruházást oktatás és képzés segítségével. Ezért a bizottság azt javasolta, hogy a 30 milliárdos Erasmus Plus program kereteit duplázzuk meg támunk a, te, célunk az, hogy támogassuk az összes ágazatot, a felsőoktatást, illetve a továbbképzést. És 2017-ben több mint 65 ezer olasz állampolgár vett részt az Erasmus programokban. A következő több éves pénzügyi keret költségvetésében építeni fogunk a beruházási terv sikereire, az úgynevezett Juncker tervre. Olaszország az egyik legnagyobb kedvezményezettje ennek a tervnek, mintegy 58 milliárdos EU beruházást indított az útjára Olaszországban, és több mint 215 ezer kis és közep, középvállalkozás kapott támogatást. A Juncker terv jelentősen megnövelte a magánberuházást, de az állami beruházások mértékét is Olaszországban. Ez tehát pozitív jelzés. Nem szabad túl nagy nyomást tenni az állampolgárokra. A beruházás pedig valóban változást hoz Olaszországban. 70 millió euróval segítjük a trevizői helyi kórházakat, illetve 200 millió a kikötők, se, kikötők tisztítását, illetve fejlesztését irányozza elő 500 millióval, pedig a gyors internet kialakítását támogatjuk, és így nagyon sokan előnyt kovácsolhatnak ebből a következő Invest EU költségvetés keretében további támogatást nyújtunk, mint egy 650 millió, milliárd eurónyi beruházást támogatunk. Ez pedig valós változást hoz Olaszországban, illetve az Európai Unióban. Különösen igaz ez akkor, amikor óriási kihívások előtt állnak az európai gazdaságok, a globális bizonytalanság miatt, illetve a helyi kihívások és döntések miatt is. Bizalomra van szükség a háztartások és a beruházók számára, a bizalom pedig olyan, mint az oxigén, csak akkor vesszük észre, hogy létezik, amikor hiányában vagyunk. A növekedés elmaradt a munkahelyteremtés teremtés területén, és Olaszország itt gyengeségeket mutat, ez pedig strukturális probléma. Több munkahelyre van szükség az olasz nép számára, ugyanakkor, és ezt mindig hangsúlyozom, Olaszország az egyik legkreatívabb gazdaság a világban. Az önök országának jövője az önök kezében van, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a kreativitásnak szabad utat engedjenek, és megfelelő jövőt alakítsanak ki a nép számára. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, miniszterelnök úr, a Európa jövőjéről két éve nyújtottuk be a fehér könyvet, ez óriási e, vitát, tárgyalássorozatot indított el, arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk elérni Európában. Különböző lehetőségeket vázoltunk az öt forgatókönyv segítségével. Akármit is választunk, lesznek olyanok, amelyek állandóak. Ezek közül az egyik, Olaszország központi szerepe az Európai Unió építésében. Európának erős Olaszországra van szüksége, Olaszországnak pedig erős Európára. Nem véletlen tehát, hogy a fehér könyv első sorai Spinelliről, illetve Rossi manifestumáról szóltak. Nézzük meg, hogy mit akarunk elérni a jövőben, és nyúljunk vissza az előttünk járókra, nézzük meg, hogy mit érhetünk el a következő generációk számára, ahogyan ezt ők is tették. Köszönöm. Passiamo ora agli interventi a nome dei gruppi. Következnek a frakciók. Először Manfred Weber az Európai Néppárt nevében. Mr. President, Mr. White. Elnök úr, alelnök úr, miniszterelnök úr, üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Beszéde a, a, arról, azzal kezdődött, hogy a perspektívát kell adni a népnek, én bajor vagyok, és a katolik eh, templom, katolikus eh, templom egyházban is dolgozom, találkozom hívőkkel, emberekkel a környéken, és ugyanazokkal a problémákkal találkozunk Európában. A fiatalok ugyanazt mondják, a, a társadalmi igazságosság kérdésével foglalkoznak. Ugye egy kicsit specifikusabban kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mint ahogy ön beszélt erről, mert hogyha választ adunk a gazdasági problémákra, mondja, hát Olaszország bír a legalacsonyabb gazdasági növekedéssel Európában. Görögországon kívül, és nem csak a két ország baja ez, hanem az egész Európai Unióé. Mert hogy a, Olaszország a gazdaság motorja volt korábban. Mit tehetünk? Milyen éppárban abban hiszünk, hogy beruházásokra van szükség az Európai Unióban ma, és az olasz kormány még abban sem ért egyet, hogy Franciaország és Olaszország között egy már jóváhagyott projekt megépüljön. Mi hiszünk egy, egy stabil devizában, amely a gazdaság alapja, a bizalom alapja. Az önkormánya pedig az indítás után néhány héttel az eurozóna tagságára tett fel kérdéseket. Úgy gondoljuk, hiszünk abban, hogy csak a reformok révén tudunk gazdasági jövőt teremteni az önök országában, és Lengyelország, Görögország, Írország és Spanyolország a program országok példája mutatja, hogy a reformok révén lehet munkahelyeket teremteni a fiatalok számára. Megtették a megfelelő reformokat az adórendszerben, a bíróság rendszerében, munkaerőpiac tekintetben sikerrel jártak. És Németországban, hazámban is Gerhard Schröder programja 2010-ben hozta létre a mai német gazdaság erejének alapjait. A reformra tehát szükség van ahhoz, hogy megnyerjük a jövőt. Az önkormánya ma nem egészen előre tekint, és reforma tekintetben nem éppen él lovas. És végül hiszünk abban, hogy a szilárd költségvetés kulcsfontosságú az erős gazdaságban. Ezt sem látjuk Olaszországban. Azt látjuk, hogy egyre növekszik az adósság állomány. Összefoglalva, hadd tegyem hozzá, és hogy az Európai Uniós beruházásokról beszéltünk Olaszországban, hát bizony gondot jelent az, hogy látjuk, hogy nincs gazdasági növekedés Olaszországban. Megint csak az önfelelősége, nem mások felelőssége ez, hanem bizony az olasz kormány felelőssége. Persze elfogadjuk, hogy önt megvált, megválasztották, demokratikus mandátumot kapott az olasz állampolgároktól a választások során, ám egyszerűbb anti-elit mozgalom révén választásokat nyerni, mint aztán kormányozni anti-elit mozgalom, elitellenes mozgalom élén. Előbb vagy utóbb önök is az új elitté válnak majd Olaszországban, nehéz lesz ez így. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, a migráció kérdését. Szeretném a néppárt teljes szolidaritásáról biztosítani önt. Olaszország megérdemli a szolidaritást. Abszolút értjük, hogy az olasz nép mennyire, miért dühös. Évek során, hosszú éveken át nem kapott Olaszország szolidaritás segítséget, magára maradt. Ezért kell egy kötelező szolidaritás mechanizmus az Európai Unióban. Számunkra viszont gondot jelent azt látni, hogy a tanács, Európai Tanács tagjaként azt mondja, hogy hát nem teljesít a, a tünk, a tanácson múlik, önökön, kormányfőkön, hogy teljesítsenek, és a külügyekben pedig hat köszönjem meg önnek, hogy az európai módszertanhoz ragaszkodott Oroszország kérdésében. Jelen pillanatban az olasz kormány hozzájárulást adott a szankciókhoz, ez jó dolog. Közös sem látjuk azt, hogy Oroszország érdeke az, hogy gyengítse az Európai Uniót. Ugyanakkor láttuk Venezuela tárgyában folyó vitában, világos számunkra, Népel számára, hogy Maduro egy szocialista diktátor, de egy a katonáság által befolyásolt, támogatott választások révén került hatalomra, és még a, a gyógyszerek importját is blokkolja. Ugyanakkor van egy választott parlament, amely új kezdetet keres az ország számára, és az ország elnökének megválasztását szeretné kiírni. Ezért Gero helyre sem mondta, amikor az olasz polgároknak írt levelében azt kérdezi, miért nem támogat az olasz kormány bennünket? Az olasz kormány miért nem támogatja a Venezuelában működő demokratikus erőket? Szerintem erre válaszolnia kell, miniszterelnök úr, ha hisz a közös európai politikában és módszertanban. Köszönöm azt, hogy hitet tett, amellett, hogy az európai életmódot mellett ki kell állni, és két elv még a végén. Egy európai hírőség azt mondta, Olaszország hangosabb lesz, jobban megjelenik a közviták során. Semmi gond azzal, hogyha hangos, valaki hangosan ö, beszél nemzeti politikáról, ám az egoizmus, az önzés, az nem jó, Európában kompromisszumra van szükség, kompromisszumkészségre. Ha mindenki hangosan kiabálna, akkor csak zaj lenne, és nem sülne ki semmi belőle. Aztán beszélt arról, hogy hidat kell építeni a nép, az emberek és az Európai Unió döntéshozatali folyamatai között. Hát itt van az Európai Parlamentben, itt van a Lega, itt van az Öcsillag, a Farca, a Pártő Demokratikó, itt van az összes politikai erő Európában. Ez a politikai térkép Európában képviseljük az állampolgárokat, közel állunk hozzájuk. Mi nem elitek vagyunk, hanem az állampolgárok választott képviselői. Ez az a hely, ahol az Európai Unió dönt, jövőjéről dönteni kell. Köszönöm. Következik az SZND nevében Udo Bullman. Prime Minister, Miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentbe, az Európa Demokrácia házába, illetve a közviták helyszínére, valamint a nyílt beszéd helyszínére. Úgyhogy ezzel is kezdeném a felszólalásomat, és először az aggájaimról szólnék. Aggódom. Aggódom akkor, amikor az Európai Unió eh, egyik alapító országának kormánya az olasz népet egyre inkább gazdasági és politikai elszigetelődés felé vezeti. Ha pedig kifelé tekintünk, akkor azt látjuk, hogy egyrészt nem lehet már Washingtonra számítani, mint ahogy ezt eddig a múltban tettük, illetve új veszélyek fenyegetnek Oroszország felől. Ezen kívül azt látjuk, hogy az önök gazdasága recesszió felé halad, valamint azt látjuk, hogy az ipari termelés csökkenőben van. Egy ilyen helyzetben nagyon is sajnálatos az, hogy Franciaország és Olaszország kapcsolata romlik, eszkalálódik. Mi ez? Mi, milyen szerepet tölt ez be? Mi ennek a haszna? Mi a haszna a konfliktusnak? A konfliktusban nincs nyertes, ezt ön is tudja. Senkinek nincs esélye arra, hogy nyerjen, ez mindenki számára csak veszteséget hoz. Az önök országa számára, illetve Európa számára, és nagy árat fizethetnek, mind az olaszok, mind pedig a franciák, hiszen fontos kereskedelmi partnereire, partnerei egymásnak. Eh, 76 milliárd euróra eh, rúg az éves kereskedelm, kereskedelem összege két ország között, több százezer munkahely forog kockán, és itt nem az elitről van szó, hanem a mindennap emberéről. Az olaszok pedig már nem veszíthetnek több munkahelyet. Ebben az évben 0,8 százalékkal nő csak Olaszország, ez pedig a legalacsonyabb növekedési ráta Európában. Mondhatjuk azt, hogy a munka méltóságát állítsuk vissza, ez a cél. Nos, bárcsak ez így lett volna, bárcsak vissza tudták volna állítani a munka méltóságát. 75 ezer nő és férfi elveszítette munkáját, és nagyon sokan bizonytalan és alacsonyan fizetett munkahelyeken dolgoznak, nagyon sok fiatal pedig egész egyszerűen elhagyta az országot jobb életet remélve máshol. És hogyha ez nem lenne elegendő, azt is látjuk, hogy a megtakarítások veszélybe kerültek Olaszországban, hiszen a költségvetés tekintetében az Európai Bizottsággal összeütközött Oroszország. Miért volt erre szükség? Egyetlen egy ember politikáiról van szó. 1,7 milliárd euróba került ez az olaszok számára csak az elmúlt hónapokban. Miért? Azért, hogy Salvini Brüsszelre mutogathasson. Bűnbakot könnyen talál Salvini úr azonban megoldást nem ajánl. Ez az, az olasz valóság. És most a gazdasági helyzet mellett Salvini a migrációra tekint, és ezt használja. Két héttel ezelőtt Katániában jártam, és saját szememmel láttam Katániában, saját szememmel, hogy 47 ember, 47 ember 12 napon át nem tudott le, le, leszállni egy mentőhajóról, a szívacs hajójáról, közöttük gyerekek és kínzás áldozatai, mert egy ideológiai döntés áldozataival váltak, mert hogy ők egy cinikus politika játék szereivé váltak. Ez nem az az ország, amit mi ismerünk, hölgyeim és uraim. Mi egy másik Olaszországot ismerünk, a nagy európai Olaszországot, Altero Spinelli de Gasperi országát, amely soha, de soha nem tette azt, hogy rövid távú politikai vélt győzelemért vagy nyereségért Európát kockáztatta volna. Jól értem én, és frakcióm érti jól, hogy Olaszországban miért csalódottak az emberek. Az önt megelőző kormány nagyon sokat teljesített, több ezer ember mentett meg a tenger beveszéstől, és Európa nem reagált. Európa nem mutatott szolidaritást ekkor. De ki, csalód, ki, ki, kiben csalódtak? Nem az Európa menti, az Európa segítő kormányokban. Mondják meg az embereknek Olaszországban, ki nem segít nekik a Dublini reformban. Salvini úr barátai azok, a Kaczynskik, az Orbánok azok, mint Kurzur Ausztriában, akik minden blokkolnak. Ez a valóság, ezt kell megmondani az olaszoknak. És az Európa pártiak, mint a Szivocs munkatársai, akik persze megmentették az embereket, hát természetesen, hiszen ez a dolguk. Ők vállalják a szolidaritást. Létezik még Európa, és létezik még az Olaszország is. Ezért kell harcolni. Ez a nagyszerű Olaszország, ez a nagyszerű nemzet. Spinelli, Spinelli és de Gasperi Olaszországa. A Lampedúzai halak láttán, a halászok láttán, akik megmentik az embereket. Ticsotti, aki saját országában nem tudott partra szállni a hajójával, és azt mondta, az etika szerint, a, a hajózási kódex szerint mentem az embereket, mondta, és azok a bátor polgármesterek, akik ételt, lakást adnak, akkor is, amikor a kormány megsemmisíti ezeket a táborokat. Ez az igazi Olaszország, az emberi méltóság, a nagyszerű emberi értékek Olaszországa ez. És ennek az Olaszországnak nyújtunk kezet, mert szükség van rá de akkor az önkormánya be kell fejezze azt, hogy az embertelenség politikáját űzi, mert ez az igazi Olaszországhoz e, e, ennek semmi köze. Eljött ideje annak, hogy fellépjünk Európában a populizmus ellen, és azok ellen, akik tönkreteszik hazánkat. Olaszország számíthat szolidaritásunkra, Olaszország Európa szívében van, együtt a legszorosabb, leg közelebbi barátaival. Prima di dare la parola... Még mielőtt megadnám a szót Rafael Fittónak, aki majd az ECR nevében fog felszólalni, arra szeretném emlékeztetni a frakció elnököket, hogyha a számukra kijelölt időn túlmennek, akkor az sajnos a saját frakciójuk felszólalási idejének kárára teszik. Fittó úr, köszönöm szépen. Először is szeretném köszönteni az olasz miniszterelnököt, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, jó lehetőség arra, hogy olyan kérdésekkel tudjunk foglalkozni, amelyek Európa jövőjére vonatkoznak. Egy olyan országról van szó, erre ön is emlékeztetett, de mások is a vitában, rendkívül fontos szerepet töltött be az európai történelemben. Azt hiszem, hogy itt erőfeszítésekre van szükség. Az ilyenfajta viták nagyon gyakran túlságosan általánossá válnak, és a diagnózis nagyon mély gyökerekre vezethető vissza, de ez sokszor szöges ellentétben áll az emberek mindennapjaiban megélt problémáival. Éppen ezért részben egyetértek azokkal a kritikákkal, amelyeket ön megfogalmazott, azzal kapcsolatban, hogy Európa mit is tett, milyen hibákat követett el az elmúlt időszakban, gazdasági szempontból, vagy a migrációban is. Nagyon sok mindennel egyébként nem értek egyet azokból, amik elhangzottak, de ugyanakkor szerintem fontos lenne az is, hogy világos pontokat is megfogalmazunk és leszögezzünk. És itt konkrét példákkal állnék elő olyan ellentmondásokkal, amelyeket én kihallottam az ön felszólalásából. Amikor bevándorlásról beszélünk, ugye ez egy olyan téma, amely a jogalkotási ciklus elején Olaszországban olyan tevékenységet töltött be, amely egyáltalán nem olyan negatív, mint ahogyan azt be, megpróbálták bemutatni, sőt, ez inkább a probléma megoldásához vezethető a megoldás volt. Az olasz halászok ma végre nem állandóan menekülteket mentenek, hanem azért tüntetnek, mert az európai normák rájuk vonatkozó részei nem tetszenek nekik. Tehát nem igaz az, amit elhangzott. Egy fontos gondolat, tehát először is az immi, a bevándorlással kapcsolatban. Ami a globál kompaktot illeti, hogy gyakorlatilag egy teljes bizonytalanság uralkodik, Ön részt vett az ENSZ közgyűlésén, azt mondta, hogy ezzel egyetért, de utána Marrakesbe mégsem ment el, és végül ö, tartózkodott Venezuelával kapcsolatban. Ma Európa fontos szerepére hívta fel a figyelmet arra, hogy egységesen kell felszólalni. Nos, hát azért ne felejtsük el azt, hogy az európai külügyminiszterek találkozóján pontosan Olaszország miatt, aki egyedül nem volt hajlandó ezt megszavazni, Európa nem volt képes világosan fogalmazni és egységesen ebben a kérdésben felszólalni. Éppen úgy, ahogyan az gazdasági kérdésekben is. Igaz az, amit ön elmondott, az ön elemzése rendben van, de ne haragudjon. Azok a következmények, amelyekre ön utal, azok nem léteznek, mert nincsenek strukturális reformok az önök nemzeti politikájában, sőt ennek az ellenkezőjét látom én. És egyébként nem gondolom azt sem, hogy a nehézségekben nem kellene emelni egy kicsit a költségvetési deficitet. A probléma az inkább az, hogy mi, miért, milyen célokból kifolyólag emeljük ezt. Itt strukturális változásokra van szükség és azt gondolom, hogy ebben az esetben önök strukturálisan emelik a költségvetési hiányt, ahelyett, hogy strukturális reformokat hajtanának végre. Miközben mi itt vagyunk, és ön hazánk gazdasági növekedéséről és Európa, Európában betöltött szerepéről beszélt, az ön infrastruktúrális minisztere egy fantom jellegű jelentést terjesztett be, amelyben kimondja azt, hogy a gyorsvasút az egy nagyon rossz döntés. Nos, hát ezekkel kapcsolatban szeretnénk mi világos válaszokat, annak érdekében, hogy az önkonklúziói megvalósuljanak, hogy ne csak szavak, hanem valóban tettek kövessék a szavakat, mert azt hiszem, hogy a tettek egyáltalán nem jó irányba haladnak, sem Olaszországban, sem Európában. Gruppo. Most pedig következik az ALDE, és Guy Verhofstadt. Grazie. Köszönöm. Megpróbálok olasz nyelven szólni, elnök úr. Méghozzá azért, mert eh, az országomon túlmenően, eh, Conte miniszterelnök úr, én szerelmes vagyok Olaszországba és az olaszokba. Számomra Olaszország több mint egy ország, egy teljes civilizációt jelent számomra Olaszország, ahol európai civilizációnk született, és évszázadokon át a művészek, írók, értelmiségiek egész Európából legalább egyszer életükben felkeresték Olaszországot, hogy felfedezzék Olaszországot. Ez azt jelentette, hogy meglátogatják az országot, Firenzét, Rómát, Nápolyt látni és meghalni, mondja mondás. Montaigne tette ezt, vagy akár Gőte is tette ilyen utazást. Nos, Conte úr, ezért is fájdalmas most látnom, hogy hogyan degenerálódik az olasz politika. Ez a folyamat nem tegnap kezdődött, nem is egy éve. Én úgy vélem, hogy húsz éve vette a kezdetét e folyamat. Az a benyomásom, hogy ez a gyönyörű ország amely kezdetben Európa meggyőződéses védelmezője volt, európai családunk alapító országa. Most az Unióban egyfajta sereghajtóvá vált ez a benyomás most itt a plenáris ülésteremben és azon kívül is. És ez a folyamat, mondjuk ki az igazságot, nem Conte miniszterelnök úrral kezdődött, hanem még a Berlusconi alatt a rossz kormányzással, ez is része a valóságnak. Ez a, no. ez a rossz kormányzás az ön kormány alatt még romlott, Salvini és Di Maio kormányzása alatt, hiszen ők az igazi vezetői ennek a kormánynak. Conte úr néha Európa ellenes magatartást tani, tanúsít ez a kormány, és nyíltan gyűlöletes magatartást egyes tagállamok iránt, melyek részei európai családunknak. És az olasz kormány akadályozta meg az Európai Uniónak, hogy Maduro ellen egységesen lépjen fel, és Guadót Venezuela ideiglenes elnökeként elismerje. És ő nagyon is jól tudja, hogy miért történt ez. Ez a Kreml nyomása alatt történt Putyin nyomására. Ez az igazság. E per questo... És ön szólt erről, és emiatt ez a bizonyíték annak, hogy elég az egyhangúságból a tanácsban. És a tanácsban önök nem része annak a többségnek, amely a menedékügyi politika megreformálására irányul, és a migránsokkal előtt bezárja a kikötőket, Ugyanakkor egy valódi európai határ vagy európai parti őrség kialakítását is megakadályozzák önök, vagy akár a Dublini rendszer megreformálását. Ez számomra teljes mértékben abszurd magatartás, mert Olaszország, illetve az olasz polgárok elsőként fizették meg az árát annak, hogy hiányzik ez az európai szakpolitika. És ez a harmadik példám, a tavalyi évben az ön kormánya a stagnálásért is felelős volt, és attól félek, hogy a jövőben az olasz gazdaság recessziójáért is felelnek majd, hiszen nincs növekedési stratégiájuk, az önök kormánya csak arra ö, dolgozik, hogy ö, újra választassa magát, és ezért ajándékokat ad úgymond a választóknak, ez az igazság. És ö, a legutóbbi könnyelműsége az ön kormányának, illetve Dimájónak, aki visszaél hivatalával, hogy támogassa a sárga mellényeseket. Ez egy lakossági mozgalom, de most vandárok csoportja dominálja már ezt a mozgalmat, akik gyújt, felgyújtják a kocsikat, betörnek a boltokba, és szétverik az autóbusz megállókat. És Dimájó ráadásul még találkozott is Christoph Salonsonnal. Ön ismeri-e Christoph Salonsont, elnök úr? Ön nem egyszer, hanem többször is kért egy katonai pucsot a francia köztársaság megválasztott elnöke ellen. Hát gratulálok önnek, hogy ezt tették. Ez egy felelőtlen személy magatartása, nem pedig egy miniszterelnök helyettesé egy olyan fontos európai országban, mint Olaszország. Ön azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt, méghozzá 2017. november 23-án Di Maio egy nyílt levelet intézett Emmanuel Macronhoz, melyben csodálatát fejezte ki, és azt sejtette, hogy az ötcsillagos mozgalom valójában az onmarsnak egyfajta olasz változata, nevetséges ez a magatartás. Az lenne tehát a kérdésem önhöz, Conte miniszterelnök úr, hogy Ön mennyi ideig lesz még Salvini és Di Maio bábúja? Meddig folytatja még ezt? Lo invito. Egy dologra felszólítom önt, hogy híres olasz honfitársai Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi, igen, igen, igen, és Giorgio Napolitano, nagy európér, fontos elképzelésekkel, az ő példájukat kövesse, és ne felejtkezzünk meg jó barátomról, Emma Boninóról sem. Ők azok a személyek, akik nagyjátették Olaszországot, és így lett Euró- Olaszország szerepe fontos Európában. Ez tehát a különbség önök között, és ezen nagy személyiségek között. Voglio ricordare Hát Emlékeztetni szeretnék eh, minden parlamenti képviselőt arra, hogy eh, ez itt nem az olasz parlament, nem Olaszországról zajlik a vita, hanem az Európai Unió perspektíváiról, és eh, Olaszország ez irányú javaslatait vitatjuk meg. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo. Az én pártom nem támogatja a Conte kormányt, nem az ő támogatója vagyok, csak azt szeretném, hogy a vita ne fajuljon egy olasz belpolitikai vitelve. mondhatnak, amit akarnak. Én csak azt hangsúlyoztam, hogy mire is szolgál ez a vita. Forenc a képviselő következik a GUE frakció nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A GUE frakció nevében néhány kérdést szeretnék feltenni az olasz miniszterelnöknek, azon meggyőződésből kiindulva, hogy ami történik, illetve történni fog Olaszországban, az rendkívül jelentős Európa jövője szempontjából. Két opció van, mindkettő pusztító, és mindkettő erősen kapcsolódik egymáshoz. A neoliberista politika folytatása és egy fekete reakcionárius erő növekedése egy alternatívát kell képíteni ezzel az opcióval szemben, egyfajta harmadik térséget, egy alternatívet Európa számára, amely a nők, férfiak, népek önmeghatározáson alapul. Fennáll annak a lehetősége, hogy a neoliberalizmus kényszerei ellen fellépjünk. A mi frakciónk minden nap harcol ez ellen, az egyenlőség jegyében, Láthatjuk a választási ígéreteket, amelyeket ez a kormány nem váltott be. Ugye itt a deficit GDP küszöbb meghaladását illetően semmiféle kötelezettséget nem vállaltak, ami pedig az alkotmányban is szerepelne. Aztán az igazságos kereskedelme, ezt is említette a miniszterelnök úr, nincs a CETA-val kapcsolatos álláspont, sem pedig az SDS klauzulával kapcsolatosan. Ön beszélt a kohéziós politikáról, ugyanakkor az olasz kormány egy differenciált autonómiát akar el fogadni, és ez a gazdagokat támogatja, a kohézióval ellentétes, amire pedig szükség lenne, hogy Dél-Olaszország, illetve az európai kérdéseket megoldjuk. Ezen kívül a transatlanti vezetéknek is szabad utat adott ez a kormány, mi ezt elleneztük, és egy Workfer irányelvet is megszavazott az általános jövedelem támogatásról, és ez az olaszok méltóságát sérti a szerény körülmények között élőkét. Ugye 12 millió szeméről van szó Olaszországban, és önök pedig egy általános adót vezetnek be, nincs már, nincsenek adógyi osztályok, és ez nem hat a neoliberizmus ellen. De nem csak ezen a területen tölt el aggodalommal minket ezen kormány működés Európa jövője szempontjából, a parlament 2018. október 25-én elfogadott Egyébként Báriban egy agresszió következtében a Kazapound militánsai részéről egy állásfoglalást, amely felszólítja a tagállamokat, hogy a neofasiszta, neonáci csoportosulásokat tiltsák be, illetve a nácizmust vagy a fasizmus dicsőítő csoportosulásokat. Az olasz kormánynak is hozzá kell járulnia ezen jogszabály végrehajtásához, és itt van az olasz belügyminiszter jelentése, és a Kazapound dal való kapcsolatuk, ez egy egyértelműen neofasiszta erő. A Hannah Arendt mondja, hogy a fasizmus eredője vagy származása a másik ember méltóságától való megfosztása. Itt van a migránsok helyzete, más európai képviselők, más frakciókból is rámutattak erre. Éppen az Európai Tanács idején az Open Arms zajlott, és ez nem egy egyenruha, és az ön kormányának egyes tagjai ezt az egyenruhát, ezt a náci egyenruhát viselik. Most rámutatnék azon emberek helyzetére, akiknek segítséget nyújtottak a nyílt tengeren. Ön az olasz, ön a tanácsban is utalt erre, ugye itt van a Törökországgal kötött megállapodás, ön viszont nem utalt az Európai Parlament álláspontjára, amely a Dublini reformot kéri, és a kötelező migráns elhelyezést. Itt van még ez a táblázat, az NGO-k adatai szerint egyre több az érkezés, a partra szállás, önök kriminalizálják az NGO-kat. Méltó ez egy civilizált országhoz? Ez egy hazugság, hogy azok, akik segítenek az embereknek, azok embercsempészek önök szerint. Miniszterelnök úr, ahogyan az egy polgármester is kérte öntől, szüntessék be azt, hogy bezárják a kikötőket a migránsok előtt és az NGO-k előtt. Van egy miniszter, akit ugye 177 ember szemben elkövetett emberrablással vádolnak. Hát nem tudom, hogy hogyan határozhat meg egy ilyen ország migráns politikát Európában. Végezetül március 8-án egész Európában, Olaszországban is a nők, a feministák az utcákra vonulnak. Ön elfelejtkezett róluk a beszédében, nem véletlenül, jól is tette, mert amikor ez a kormány a nők jogairól beszél, akkor csak negatív dolgokat tesz. Nem tudom, hogy ön ismeri -e azt a tényt, hogy a FEM szakbizottság egy delegációja ellátogatott Olaszországba, és ott megtapasztalhatta azt, hogy a nők jogai sérülnek, a nők önrendelkezési joga sérül, így például Rómában egy létesítményben, nem tudom, hogy ön ismeri ezt a tényt, hogy a nők abortusz jogát sértik, és itt az önrendelkezéshez való jog sérüléséről van szó. Ezekből a javaslatokból indulhat ki Európa jövője. Mi továbbra is küzdünk ezek ellen, meg kell menteni Európát ettől a hajótöréstől, fel kell lépni bizonyos európai politikák ellen, de az önkormányának politikái ellen is. Prego di parlare, vi prego di parlare. Kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljenek, mert egyszerűen a tolmácsok nem tudják követni ezt a ritmust főleg egy olyan nyelven, mint az olasz, ami már eleve nagyon gyors, és állandóan elharapjuk a szavakat, tehát ez így nagyon nehéz a tolmácsoknak. Köszönjük szépen, akkor most a zöldek következnek, és Filip Lambert. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, Kedves miniszterelnök úr, köszöntöm Önt az Európai Parlamentben. Olaszországnak nagyon rossz a sajtója az európai körökben. Ugyanakkor, amikor Olaszországra gondolunk, akkor inkább pozitív képek jelennek meg bennünk. Olaszországban az emberek nagyon masszívan a víz mellett tették le a voksot. Olaszországban az emberek felszólalták, azt is, felszólaltak amellett is, hogy a nukleáris energiát ne vezessük be, és a vízenergiát hasznosítsuk. Aztán hát ez a rossz táplálkozás is nem annyira jellemző Olaszországban, vagy hát Olaszország az, aki nemet mond erre. A kis és középvállalkozások országa ez, ahol 3,5 millió munkahelyet teremtenek, zöld munkahelyet ezek a kis és középvállalkozások. Kicsit máshogy néz ki a valóság, mint amit mi hallunk róla. Ugyanakkor a belügyminiszter, aki valójában az ön ön mozgatója Olaszországból ki akarja ö, tiltani a roma közösséget. Az ön országát ö, nagyon ö, problematikusan érintheti a klímaváltozás és gazdasági recesszióval is meg kell küzdenek. Az ön beszédéből is kiderült az, hogy az ökológiai átmenet lehetne az olasz gazdaság motorja és az európai gazdaság motorja is. Ezért nagyon fontos Rossella Muronira és másokra hallgatni, mint Kátya Bastoni, vagy Matilde Káza, aki a spekuláció ellenes mozgalom vezére, de ne egyfajta ilyen mitikus előre lépésről beszélnek, hanem inkább ilyen borzasztó beton tengereket akarnak építeni, és túl nagy infrastruktúrális projekteket támogatnak, illetve kőolajprojekteket is az biztos, hogy nagy felelősség terheli az, önök megelő, az önöket megelőző politikusokat is, és Olaszország nagyon sokat szenvedett a megszorító intézkedésektől, a Maastrichti szerződésben lefektetett küszöbértékektől, de ahelyett, hogy önök végre az eurozóna reformján dolgoznának, hogy mindenkinek jó legyen az, az önök kormánya inkább a konfrontáció útját keresi, amennyire csak teatrális, annál jobb, és igen steril is ez de közben ugye a kockázatok egyre inkább növekednek. Másodszorban pedig a migráció és a menekült politika szempontjából is első vonalban vannak önök. Pietro Bartolo, a lampedúzai orvos, vagy Domenico Lucano, Riace polgármesterének szerepére hívnám fel az ön figyelmét. Ehelyett az önök kormánya Olaszország minden bajának bűnbakjaként állítja be a migránsokat, és bezárja előttük a kikötőket. Önök ki meg, megfoghatnák a mi általunk kiterjesztett karokat, a Dublini reform esetére, hogy megvalósuljon az az európai szolidaritás, amelyről az önkormánya is annyit papol. Az Európai Parlament önöknek segítő kezeket nyújtana, de itt is az ötcsillag mozgalom nem volt hajlandó semmiképpen sem részt venni ezekben a kezdeményezésekben, és a Léga pedig tartózkodott. Európát megpróbálják bezárni, és így Olaszország magára marad. A migrációs kérdése nagy probléma Olaszország számára, de én azt gondolom, hogy itt inkább azt a problémát kellene megfigyelni, hogy miért van az, hogy két millió fiatal olasz hagyta el Olaszországot az elmúlt 15 év során. Ön valóban azt gondolja, hogy az önök konfúz és ellentmondásos kommunik- politikájuk révén fognak majd visszatérni, vagy hogy ezen keresztül fogják rávenni barátaikat, testvéreiket arra, hogy Olaszországban maradjanak? Önöknek gazdasági átmenetre van szüksége, egy szolidáris, zöld, demokratikus átmenetre van szüksége, ezen keresztül lehetne Olaszország jövőjét az őt megérdemlő helyre terelni. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy a prioritásokat tisztánlássák, és hogy egyfajta civil kurázsit valósítsanak meg. Köszönöm. A nome del gruppo Europa della Libertà della Democrazia. Köszönöm szépen. Az EFDD nevében Laura Adjéa következik. Köszönöm szépen. nem biztos kedves miniszterelnök úr! Ez a 17. vitánk Európa jövőjéről, és azt kockáztatjuk, hogy miközben a jövőről vitatkozunk, az uniónak gyakorlatilag már jelene sincs. Mi folytatjuk azt a megközelítést, hogy Európa a házunk, az otthonunk, az Európai Uniónak teljes megújulása van szüksége, mert gyakorlatilag a tetőtől kezdték el építeni, és nincsenek alapjai. Mi pedig megbízható, biztos alapokat szeretnénk teremteni az uniónak, egy igazságosabb, egyenlőbb, polgárbarátabb Európát szeretnénk, anélkül, hogy A és B kategóriás országokra osztanánk azt fel. Szeretnénk, hogyha a reálgazdaság magasabb szinten lenne kezelve, mint a finanszgazdaság, Befektetéseket szeretnénk, és nem akarunk több megszorító intézkedést. Európát szeretnénk vezető szerepben látni a világban is, hogy ne hagyjuk magunkat térdekényszeríteni az Egyesült Államok, Kína vagy Oroszország által. Olyan uniót szeretnénk, amely nem csak név, nevében unió, hanem a gyakorlatában is. Ez pedig azt jelenti, hogy Európa mellett vagyunk, vagy esetleg azt, hogy ellene vagyunk? Van, aki más szemében a szálkát is meglátja, és közben a sajátjában a gerendát sem. Görögországot térdre kényszerítsük, megalázzuk, és azután majd azt mondjuk, hogy jaj, hát ez nagy probléma volt, nem kellett volna. Vajon az az európai megközelítés, amikor a szolidaritásra hivatkozunk, és aztán egy országot egyedül hagyunk, hogy az egész migrációs válságot kezelje? Azt jelenti vajon Európa, hogy saját országainkban adóparadicsomokat hozunk létre? Vajon azt jelenti, hogy európaiak vagyunk, hogy ideológiai háborúkat indítunk be az alapbér kérdésével kapcsolatban Olaszországban, miközben ez egész Európára vonatkozna elvileg. Ez nem az igazi Európa, ez a bürokrácia, a bankok, a finansztőke és az emberektől messze lévő Európát képviselő európaiság. Én azt hiszem, hogy Olaszország inkább példaként szolgálhat. Már hét hónap alatt sikerült a volt parlamenti képviselők által elcsalt pénzeket visszaszerezni, és még említhetnék sok-sok ilyen intézkedést, az úgynevezett aranyjogdíjakat megszüntettük, a kis és középvállalkozókat segítjük, és végre kifizeti a köztartozásait, illetve a magánszféra felé való tartozásait a közszféra is. Itt 30 milliárd euróról van szó egyébként. Megvalósítottuk már a öm, nyugdíjreformot is. Kedves Katainen úr, ön Norcsáról beszélt és Umbriáról, én egyébként oda származom. Ott a stabilitási paktumból szerettük volna csak lehúzni a újjáépítésre szánt összegeket. Ezt szerettük volna megvalósítani, azért, mert az újjáépítésre szükség volt, amit mi elmondunk, azt meg is csináljuk, és a 2019-es Olaszországról szóló jelentés azt mutatja, hogy az olaszok egyre inkább bíznak a kormányban. 15 százalékponttal nagyobb ez a bizalom a múlt évhez képest. Egyébként ez nem csoda, mert a változások kormánya meghallgatja az embereket, és új bizalommal tölti meg őket a jövővel kapcsolatban ezért mondják ránk azt, hogy mi populisták vagyunk. Konte elnök úr, ön, ön már utalt arra, hogy meg kell hallgatni az embereket, na most, hogyha ez a populizmus, akkor legyünk populisták. Viszont nagyon gyakran itt ebben az aranykalickában nem hallgatjuk meg az emberek szavát. Kedves kollégák, hányszor és hányszor kértük azt, hogy az emberek felé erőteljesen kommunikáljunk. Például kezdjük azzal, hogy a parlamentnek ne legyen két székhelye. Ebben a struktúrában, ebben az épületben, ahol most vagyunk, csak négy napot vagyunk havonta, és ez 200 millió euróba kerül minden egyes évben, és semmi értelme. Mi pedig barátai vagyunk a franciáknak, és nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy bárki kioktasson bennünket, hogy mi segítjük-e a franciákat, vagy nem, vagy támogatjuk-e a törőzúzó embereket, vagy sem. Volt olyan ember is, aki azt mondta, hogy a kormányunk leprás kormány. Kérem, hogy töröljük végre el ezt a kettős székhelyet az Európai Parlamenttel kapcsolatban. Ez nem a demokrácia ellen szól, a demokrácia nem egy privilégium, a demokrácia nem lehet egy épület, ezt nem lehet ennyire leszorítani. Végre kezdjük el a saját béreink csökkentését és a, a az európai biztosok fizetésének csökkentését, ami tényleg arcú csapása az embereknek. Az európai parlamenti képviselőkkel kapcsolatban is már erre vonatkozólag van egy javaslatunk. Kérem, hogy ön is Tajáni elnök úr java, ezeket a javaslatokat vegye komolyan és támogassa. Ez eddig nem történt meg, de majd az embereknek köszönhetően majd megtesszük, és az európai parlamenti választások révén elindulhatunk ezen az úton is. Olaszország élén nagyon jó pilóták vannak, most egy hasonlóan jó vezetőt kívánunk az Európai Unió élére is. Legyenek csak biztosak benne, hogy ahogyan megváltoztattuk Olaszországot, Európát is meg fogjuk változtatni. Per generale ricordo. Általános tájékoztatásul emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament székhelyének megválasztása nem a plenáris ülésterem hatásköre, hanem a tagállamoké, melyek aláírtak egy szerződést. Ami engem illet, Agé asszony, azt tudom elmondani, hogy én már lemondtam 50 ezer euróról, amely a, a, a vég kielégítésem, és a kábítószer függőknek ajánlom feljövedelmem egy részét. Most pedig Bizotto képviselő következik. Üdvözlöm Önt, Kont elnök úr! Most egy rendkívüli tapasztalatot élhetünk át, ez egy igazi, valódi változást jelent Olaszországban. Az országunk szuverenitását követeli ez a kormány, egy olyan kormány ez, amely nem hajt fejet, és tud nemet mondani, van bátorsága nemet mondani a brüsszeli diktátummal szemben, a Berlinnel szemben is nemet mond, és Macronnal szemben is, a kis Napóleonnal szemben. Ez egy kormány, amely végre az olasz nép érdekeit védi. Ezekben a hónapokban a lega kormány tényekkel mutatta meg, hogy lehetséges a változás. Matteo Salvini vezetőnknek köszönhetően megállítottuk a vad bevándorlást, a biztonság dekrétummal véget vetettünk az illegális bevándorlás biznisznek a százas kótával elkezdtük lebontani a nyugdíjakkal kapcsolatos korábbi törvényt. Konte elnök úr, nagyon sok jó dolog történt már, és sok feladat vár még. Venetónak autonómiát kell adni, úgy szintén nem a Romániának, Lombardiának. Nagy adógyi reform vár ránk, hogy csökkentsük az adókat. Világosan ki kell mondani, hogy Maduro kommunista diktátor, akit el kell söpörni, és Olaszország 100%-ig a venezuelai néppel van, akik szabadságot uhajtanak. Konte elnök úr, mi a lega részéről már dolgozunk, mert Olaszország után meg akarjuk változtatni az Európát is annak teljes egészében. És ezt az olasz nép egyetértésével tesszük. Az európai választásokon uh, Salvini légáját teszi majd ez a nép uh, az első párta Olaszországban, és az első párta egész Európában. Elég abból, hogy a multik és a bankok rabszolgálja Európa, a spreadi és a megszorításoké elég Juncker, Merkel, Macron Európájából, akik uh, meg akarják alázni az olasz népet. Olaszországban az olasz polgárok irányítanak, nem Merkel, nem pedig Macron. Az európai választásokat követően meg lesz az erőnk, a megfelelő számú képviselői helyünk, hogy új Európát építsünk. A népek és a szabadság Európáját, amely képes megvédeni határait, megállítani az illegális bevándorlást, megvédeni az olasz termékeket, vállalatainkat, munkavállalóinkat. Konta elnök úr! Meg vagyunk győződve arról, hogy kormányunk még hosszú ideig működik majd, mert valamennyiünknek van egy nagy beteljesítendő feladata. Meg kell védeni a brüsszeli berokratáktól a szülőföldünket, a szabadságot, a szuverenitást az olasz nép számára. Jó munkát kívánok, Conte elnök úr! La parola Arne Wolf non iscritto. Wolf képviselő következik független. Presidenzi, benvenuto Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra látni önt itt ma, miniszterelnök úr, Olaszország miniszterelnökért, Konti úr. Az elszántság, amelyet a kormánya tanúsít, szembeszállva a privilegizált hatalommal, Merkel és Macron hatalmával, hogy ellenállnak annak a nyomásgyakorlásnak, amelyet az Európai Uniós elitek helyeznek önökre, mutatják azt, hogy az ön azt támadják ön, hogy az önkormánya fasiszta, rasszista, antifeminista, antieurópai, Putyin csatlósa. Hát önt bizony meg kéne tapsolni ezekért a vádakért. Ön egy igazi demokrata, és büszkék önre a kontinensen és világszerte. Kormánya bemutatta, hogy Európa nem egy intézménnyel egyenlő, amit az Európai Uniónak hívnak, hanem egy igazi kontinens, ahol ősrégi nemzetek, ősrégi népek élnek ősrégi népek modern módszerekkel sokszor sárga mellényt hordanak, másszor Brexitre szavaznak. Aztán, hogy az ön öcsilagos kollégái az interneten tudnák a politikai hatalmat megragadni az egyszerű emberek képviseletében. Modern módszerek ősi hangok mellett. De ezeket a hangokat meg kell hallgatni. A mai vita Európa jövőjéről szól. Miniszterelnök úr, ön és az önkormánya és az önkollegái jelentik Európa jövőjét. Bravo, bravo, bravo! Köszönöm. Most pedig szeretném megadni a szót az olasz minisztertanács elnökének, az olasz miniszterelnöknek, hogy a felvetett kérdésekre adjon választ. Még a kecsdiáj utána jön. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a témák, amelyeket felvetettünk, nagyon különbözőek. Vannak köztük olyanok, amelyek világosan európér felszólalások voltak, és vannak olyan témák is, amelyek inkább konkrétan az olasz belpolitikára vonatkoztak. Kezdjük először egy olyan témával, ne haragudjanak, lehet, hogy nem fogok minden egyes témára külön-külön választani, megpróbálom inkább tömbösíteni a kérdéseket. Nos, az első kérdésre nagyon sokan utaltak, ez a bevándorlás kérdésköre. Ezzel kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, hogy mindenkinek meg lehet a saját véleménye, de arra azért emlékezzünk, hogy konkrétan mit tett az én kormányom és mit tettünk a bevándorlás kérdésével, és mik a tények. Aztán természetesen ebből bárki azt a következtetést vonja le, amit csak kíván, amit akar, de egy dolgot nem tehetünk, a valóságot, a tényeket nem hallgathatjuk el, hogy pontosan mi is történt. Nos, az első pillanattól kezdve az én kormányom teljes tudatában annak, hogy nagyon megosztó téma a bevándorlás témája, és amely gyakorlatilag az országunkat maga alá terem, temette. Néhány év alatt több százezer személy szállt partra nálunk. Olaszország nem volt képes, a korábbi politikusok nem voltak képesek arra, hogy ezeket a migrációs hullámokat valahogyan megoldják. A mi földrajzi helyzetünkből adódóan lehet, hogy vannak, akik elfelejtik azt, hogy mi a földközi tenger közepén vagyunk, tehát gyakorlatilag az Afrikából érkező tengeri útvonalak, főleg a közép-afrikából érkezők, közvetlen partra szállási területei mi vagyunk. Nos, hát tudatában annak, hogy pontosan mi is történik itt. És az, hogy, az, hogy bárkit befogadunk úgy, ahogyan ez a múltban megtörtént, ez nem integrációhoz vezet. És ne legyünk álságosak, a teljes befogatás nem integrációt jelent. Nem akarok most neveket említeni, de egy európai miniszterelnök, aki eh, a bevándorlás kérdésével kapcsolatban egy kicsit eh, elszigetelődött, azok után, hogy egy olasz, eh, észak-olasz városban látogatott, azt mondta nekem, hogy Giuseppe, most már értem, hogy ez mekkora probléma, hiszen az utcákon ott vannak a bevándorlók, rengetegen az utcán élnek gyakorlatilag. Hogyan is foglalkoztunk ezzel a problémával, strukturálisan foglalkoztunk vele, megértettük azt, hogy gyakorlatilag az állandó szükségállapot miatt nem tudjuk kezelni a helyzetet. És ezért alakítottunk ki egy olyan stratégiát, amely tíz célkitűzésből áll, a tranzitországok való együttműködéstől kezdve, tehát a származási országok, tranzitországokkal való kapcsolatfelvétel, és végül az európai határok, akár a tengeri határok is, ami nem ugyanazt jelenti, mint a szárazföldi határ, és a kiszállások, illetve a visszaküldések, és így tovább. Ezekre mind kiterjed ez a stratégia. Arra is emlékeztetnék, hogy Olaszország az első európai csúcson, ahol június végén én is részt vettem, nagyon is aktívan részt vett az ott kialakított végkövetkeztetésekben. Ott beszéltünk először arról, hogy egységesen kell fellépni, közösen kell megoldani a problémát, és ott először beszéltünk arról, hogy aki Olaszországban száll ki, az egyben Európában száll partra. De azért van itt egy olyan pont, amely arra mutat rá, hogy ugyan az elvekben egyetértünk, de a gyakorlatban még mindig nem sikerült ezt a szolidaritást megvalósítani. Annak ellenére, hogy azóta már több európai csúcson is részt vettünk, de mégsem vagyunk képesek az ott kialkudott elveket megvalósítani a gyakorlatban is. És ez biztos, hogy nem Olaszországon múlik. Ez egyértelmű. Nem Olaszországon múlik,